2016-os évi bizottsági munkaprogramjáról való nyilatkozatom. Jelzem, hogy nem lesz spontán felszólalás a vita és a kékkártyás felszólalásoknak sem adunk helyet. Hölgyeim és uraim, igen tisztelt üres plenáris terem, először megadom Franz Timmermansnak, a bizottság alelnökének a szót. The motto of our work program this year is... No time for business as usual nem lehet úgy folytatni, mint idáig. Ez a mottója a munkaprogramunknak, és bárki, aki itt volt a délelőtti vitán, tudja, hogy egyszerre nem lehet ugyanazt folytatni, mint amit idáig tettünk. Ezért a bizottság határozott, fókuszált és pragmatikus javaslatokat készít elő annak érdekében, hogy válaszokat adjunk a közös kihívásokra, és az európai szolidaritás és felelősség szellemében tudjunk fellépni. Juncker elnök tíz prioritásom, amelyek egyben a mission statementünk, másrészt pedig aztnak az alapját adják, a, a munka alapját adják, megmaradnak. Múlt évben azt mondtuk, másként és más tartalmakat fogunk szabályozni, a nagy kérdésekre koncentrálunk, meghatároztuk a jövőképünket, illetve a közös lépéseket beruházási terv, digitális közös piac, energiaunió, európai ö, migrációs agenda, tőkepiaci unió, megfelelő hatékony cégadózási stratégia és a gazdasági és monetáris unió elmélyítése. Holnap pedig az egységes piaci stratégiát mutatjuk be. Idén még a fenntartható, körkörös, körforgásos gazdaságra való tervünket a munkamobilitás, illetve a külső határok megfelelő igazgatására is előkészítünk adott anyagokat. A bizottság által ma elfogadott munkaprogram és ennek 21 kezdeményezése a stratégia végrehajtására koncentrál, és így egy, egy komoly jogalkotói agendát jelent, és nagy munkát hárítva a parlamentre is. Még a nyomdagépből forrón kijött dokumentumot juttattunk el mindenkihez, de ennek ellenére mégiscsak néhány pontot ki szeretnék emelni. Szám szerint 5 öt pontot szeretnék tehát kiemelni egyrészt. A migrációs és menekült kihívásnak abszolút prioritása lesz a jövőben is, erre átfogó választ kell adni, közvetlen és határozott intézkedéseket tettünk, és nagyon hálás vagyok a tisztelt háznak és elnökének, ahogyan ilyen gyorsan választottak, mi több vezeireivé váltak is ennek a vitának. További intézkedéseket javaslunk a migráció igazgatóság igazgatására annak érdekében, hogy egy új legális migrációs szabályozási rendszer dolgozunk ki, de kiterjed ez majd a határigazgatási intézkedésekre, a európai szárazföld és tengeri határcsomagra. Másodszorban a munkahelyek, a növekedés és a beruházások teremtéséről nem szabad megfeleltezni. A beruházási terv már működik, köszönhetően még egyszer a tisztát háznak és az itt végzett munkának, és ez már mint az FC magas szintű beruházási segítséget nyújt. Most a beruházási környezet javítását és a belső piac elmélyítését erre koncentrálunk, annak érdekében, hogy megfelelő üzleti környezetet biztosítsunk a kis és középvállalatoknak és az innovációknak, van, amit a startupoknak. A digitális egységes piaci stratégiát is ki fogjuk terjeszteni, ágazati stratégiákat is kidolgozunk a védelemről és a űrpolitikáról. Harmadsorban a párizsi éghajlatváltozások kult szereplője lesz az EU, három célkitűzéssel. Egyrészt egy körkörös gazdasági csomagot készítünk elő, annak érdekében, hogy az egész értékteremtési láncolaton hatékonyabban tudjunk dolgozni, és fenntarthatóbban valamint egy szociális és környezeti fenntarthatósági csomagot dolgozunk ki, figyelembe véve az ENSZ fenntartható fejlődési céljait. Negyedsorban 2016-ból az igazi szociális előrelépés évét akarjuk uh, kialakítani. A New Skills menetrendet készítjük el, az új képességek menetrendjét, melyekkel, melyel segíteni akarjuk a munkavállalókat, hogy megfelelő készségekkel és képességekkel rendelkezzenek. Ezen felül a munka és uh, a családi élet közötti jobb egyensúlyt megteremtő csomagot is előkészítjük. A munkamobilitási jogszabálytervezet pedig segíti majd a szabad mozgást, ugyanakkor fellépünk a szociális dömping és a visszaélések ellen. Meg kell akadályoznunk, hogy a munkavállalók szabad mozgása veszélyeztesse a szociális védelmet. Az európai szemeszter 2016-ban még jobban koncentrál a fiskális és pénzügyi stabilizációra az eurózónában, és ezt kiegészíti majd a szociális jogok európai pillére, amely a meglévő szociális védelmi jogszabályok közötti különbségeket szándékszik áthidalni, szociális benchmarkokat fogalmaz meg, és fölfele próbálja emelni a versengést, nem lefele. Elsősorban az eurozónában, nem csak, de nem csak ott. Ötöt sorban a bizottság, a növekedésbarát, tisztességes cég adózási rendszer kiépítésén dolgozik, azzal a célral, hogy a cégek ott fizessenek adót, ahol tevékenységüket végigzik az adórendszert átláthatóvá akarjuk tenni, és az adó elkerülést akarjuk megakadályozni. Támogatjuk ugyanakkor a hatékony eh, áfa rezsimeket szolgáló nemzeti stratégiákat. Nem emlelhetek ki itt mindent a listából, de természetesen a bizottság az európai biztonsági menetrendet is eh, támogatja, a szervezet bűnözés és a terrorizmus elleni harc keretén belül valamint az öt elnök által elfogadott jelentés célkitűzéseit is követi. Célunk az, <clears throat> hogy a rendelkezésre álló minden forrást a legjobban kihasználjuk, a pénzügyi keret félidős áttekintésében pedig rá kell tekinteni arra is, hogy hogyan lehet a finanszírozási prioritásokat a legjobban célirányba állítani, például a menekült krízis megoldására, illetve az eredmények elérésére. Az olyan kihívások, mint a migráció, vagy az energiaellátás, vagy ez a forrásokhoz való hozzáférés, vagy az éghajlatváltozás, arra is felhívja figyelmet, hogy fontosak a külső dimenziók. Ma még inkább, mint valaha, nem lehet már különbséget tenni a belső és a külső politikák között. Gondoljuk csak a fenntartható növekedési célokra, itt már nem lehet különbséget tenni bel- és külpolitika között. A bizottság <clears throat> az új kül- és biztonsági stratégiához és globális stratégiához igyekszik hozzájárulni. Két szempontot szeretnék itt kiemelni. Bizottságunk azt mondta, hogy másként fogunk dolgozni minden fellépésünket meghatározza a Better Regulation menetrend. Célunk az, hogy az Európai Unió, amikor szabályozóként lép fel, akkor valódi pozitív változást érjen el az emberek, a cégek, az államok életében. Éppen ezért a meglévő jogszabályok legfontosabb elemeit kiemeltük, például a munkabiztonsági szabályokat, és ezeket úgy alakítjuk át, hogy becsvágyó politikai céljainkat szolgálják. Egy sor kezdeményezést visszavontunk, amelyeketnek nincs elfogadásra esélyük, vagy pedig meghaladt őket az idő. A visszavont kezdeményezések listája rövidebb, mint tavaly, a bizottság természetesen csak akkor vonja majd vissza a meglévő kezdeményezéseket, hogyha meghallgatjuk a parlament véleményét is. Természetesen a munkaprogramot csak úgy tudjuk sikeresé tenni, hogyha a társ jogalkotók és támogatják ezt. Az angol mondás alapján kicsit átalakítva hárman kellenek a tangózáshoz, nem csak ketten. Ahhoz, hogy az EU erősebb és határozottabb legyen, meg kell mutatnunk, hogy minden intézményünk kész arra, hogy az európai menetrendet szolgálja, és gyorsan és határozottan képesek céljaink eléréséért dolgozni. Munkaprogramunk elérés előkészítése során figyelembe vettük a parlament állásfoglalásaiban megfogalmazott véleményeit, és úgy gondoljuk, hogy a véleményeink közel vannak egymáshoz. Úgy gondoljuk, hogy az idei éve párbeszédében például a CCC viták eh, új eh, vita formátumával eh, sokat léptünk elére. Köszönöm mind a frakcióknak, a frakciók vezetőinek, és a szakbizottságoknak, valamint Schulz elnöknek, hogy ilyen komolyan vette az intézményközi párbeszédet, és jobban megszervezhetővé tette a munkát, és köszönöm persze Buzek elnöknek, hogy a CCC elnökeként segítette munkánkat. Remélem, hogy így sikerül kölcsönösen megértenünk, hogy a társ jogalkotók milyen igényen lépnek fel. Természetesen örömmel dolgozom a jövőkben, 2016-ban is szorosan önökkel együtt, és nagyon örülök annak, hogy közös munkamódszerünket reményeim szerint mindkét intézmény örömére el tudjuk mélyíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Timmermans úr. Most a néppárti frakció nevében Szájer úr szó. Köszönöm szépen hónapos viták és tárgyalások után szeptemberre megállapodtunk, megállapodtak a felek ebben a házban, és egy széles alapokon álló konszenzus jött létre a bizottsági munkaprogram tárgyában, amelyet most a bizottság mutatott be. Lehet, hogy a megállapodás miatt van az, hogy nincs, nem övezi nagy izgalom a mai vitát, sem itt a házban, sem a sajtó részéről, hogyha nem szavaztuk volna meg, vagy akkor biztosan sokkal többen itt lennének. Ám a lényeg az, hogy a parlament és a bizottság együttműködjön, mert az Európai Parlament megválasztása azt is jelenti, ennek az, hogy, hogy hatékonyabbá kell tegyük a munkamódszert, ezért választottak meg minket, én rövid listát állítottam össze azokról az okokról, amiért a néppárt támogathatja a bizottság munkamódszerét. Különös tekintettel a módszertanra örülünk annak, hogy a tíz prioritásra koncentrál a Juncker terv. Ez jó. Aztán a módszertanban az is látható, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elve megfelelő hangsúlyt kell kapjon. Láttunk már múltban nagyon ö, hatalmas munkaprogramokat a bizottság részéről, amit aztán nem hajtottak végre. Úgyhogy a végrehajtás, a bürokrácia kézben tartása, a hatástanulmányok, az összes jogszabályra vonatkozóan, amelyek folyamatban vannak, nagyon fontos témák, mindig figyelemmel kell lenni ezekre. Még egy módszertani ügy, azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy a delegált és implementált jogi aktusokra vonatkozó szabályokhoz igazítsa munka menetét, ez nekem nagyon fontos témám, de hát nagyobb annál, mint én vagyok. És hosszú évek után, a Lisszaboni szerzős életbizonyítása után bizony valóban nagy fontossága van ennek. Az Európai Bizottsága már mm, működő jogszabályok végrehajtására is kell figyeljen, és olyan területekre is, mint a közös agrárpolitika vagy a kohéziós politika ebben a tekintetben. Van két prioritás, ezen a területen, mely a néppárt számára nagyon fontos. Először is a mobilitása és rugalmassága a munkaerőnek és a munkaerőpiacnak. Ezt javítani kell, csak úgy, mint az ifjúság munkavállalását, és az ismeretek, a munkamódszerek, az innováció, a know-how segítését a belső piac beteljesítése is kulcsfontosságú elem, és az energia és a digitális piac tekintetében is nagyon fontos. Az iparágak versenyképessége különös tekintetel a KKV-kra továbbra is csúcsfontosságú, abban is, hogy munkahelyeket teremt, illetve véd meg Európában. Persze ugye legtöbben a menekült válság hullámainak vannak kitéve, ez tartja izgalomban a közvéleményt, Biztosítanak kell tehát az európai külső határokat, egyrészt állampolgáraink, a menekültek védelmét is szolgálva, áll állampolgáraink érdekét is szem előtt tartva. Az Európai Parlament bemutatta készségét arra, hogy gyorsan cselekedjen és együttműködjön ezekben a lépésekben. Üdvözlöm az Európai Bizottság munkaprogramját és annak bemutatását szolgáló beszédét. Köszönöm szépen, Szájer úr! a Szociáldemokrata frakció nevében Rodríguez asszony jelszó. Yes, uh, Mr. Vice President. Alelnök úr, valóban igaz, hogy itt most nem annak van itt az ideje, hogy uh, mindent úgy csináljunk, ahogy szoktunk. Uh, úgy gondoljuk, hogy most egészen másképp uh, kell értelmezni a korábbi véleményünket. Most az a legfontosabb kihívás, hogy kezeljük a menekült válságot, nehogy az humanitárius válságá fajuljon. És így tudjuk megvédeni a Schengeni övezetet is. És ahogy azt ön is tudja, ehhez arra van szükség, hogy egy valódi menedékrendszert hozzunk létre Európában, valódi európai határaink legyenek, és valódi európai bevándorláspolitikánk. Tehát ehhez szükség van új eszközökre is, de mindeközben Európát a jólét térségévé kell alakítanunk. Szerintünk ez az év alkalmas lenne a bizottság számára arra, hogy az Európa 2020-as stratégiát megújítsák, és elismerjék, hogy itt nem csak az energia átállásról van szó, hanem a körforgásos gazdaságról is, arról, hogy jobban kezeljük az erőforrásainkat nem csak a kutatásról, fejlesztésről van szó, hanem digitális megoldásokról, innovációról és jó minőségű munkahelyek teremtéséről. A beruházási tervünkből is a legtöbbet kell kihozni, illetve a költségvetési eszköz felülvizsgálatából is sokkal jobban kell teljesítenünk a stratégia területén. Ugyanakkor az is aggaszt bennünket, ami mostanában Európában zajlik. Mindenki egymás alá ígér. A tagállamok azon versengenek, hogy kinek alacsonyabb a szociális szolgáltatási színvonala. A szociális jogok egy igen fontos pillére Európának. Itt az ideje egy új mobilitási csomagnak, de annak is, hogy fellépjünk az adó elkerülés ellen, és ott kell adózni is, ahol a nyereség keletkezett. Mi ezeket mind elsődleges fontosságúnak tartjuk. A gazdasági és monetáris uniót úgy lehet teljessé tenni, hogyha valamennyien egy célért küzdünk, mégpedig a felfelé történő konvergenciáért. Alelnök úr, mi úgy gondoljuk, hogyha ezt a felfelé történő konvergenciát akarjuk megvalósítani, akkor teljessé kell tenni a bankuniót, és egy igazi költségvetési kapacitást kell létrehozni az eurozónában. De mindezek a törekvések nem lehetnek hatékonyak, hogyha nem támogat bennünket egy ambiciózusabb külső cselekvési terv. Valóban egyetértünk önnel, egy frissített globális stratégiára lesz mm-hmm. szükség. Ez lesz az első próbatétele Európának, tehát, hogy sikerül-e vezető szerepet betöltenünk a Párizsi konferencián, tudunk-e vezetők lenni, élen járni a fenntartható fejlődési célok megvalósításában, és hogy tudunk-e partnerséget kialakítani Afrikával, amely a szomszédos kontinens számunkra. Ezt várjuk tehát öntől. Nagyon aktívak voltunk a Leering állásfoglalás kapcsán, és számíthat ránk, hogy mi mindig a megfelelő irányba fogunk törekedni. Köszönöm, Zsoa Köszönöm, úr, Rodríguez asszony. Most pedig Vicky Ford kapszult az ECR nevében. Parancsoljon. Köszönöm. A gazdaságra kell koncentrálnunk, növelni kell a versenyképességet és a kereskedelmet a belső piacon belül és azon kívül, és a digitális korszakról sem szabad megfeledkezni. A munkaprogram sok mindent tartalmaz, amivel egyetértek. Valóban az a kérdés, hogy egyszerűbb vagy nehezebb lesz egy jogszabály okán a cégek, az állampolgárok élete. A bizottság sok kezdeményezést visszavont, egyszerűsítette a bürokráciát, ezt ígérte, és 70 jogalkotói kezdeményezést visszavont. Köszönöm biztos úr, hogy az ECR hangjára figyelt. Ugyanakkor a parlament állásfoglalása mélyebb politikai unióról is beszél az egészségügy, az oktatás és a szociális területen. Nos, ezzel mi nem értünk egyet, helyesebbnek tartjuk, hogyha ezekről a nemzeti kormányok döntenek, és tudom, hogy sok kollégám a ülés patkóban is így gondolkozik, ez egységes piac gazdasági esélyt jelent, mely növekedéshez vezet, és munkahelyeket teremt. Ön azt mondta, this is no time for business as usual, nem lehet úgy folytatni, mint idáig, valóban ne essünk a baloldal csábításába nehogy az történjen, hogy a cégek teljesen elhagyják Európát, és egyedül maradunk. Köszönjük Fordasszony, most pedig Intfeld asszony kap szót az Alde nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem, napi ügymenet ez, mert hogy a bizottság alelnöke egy dolgot elért, ami valóban forradalmi, az nevezetesen, hogy a munkaprogramot valóban bizalmasan kezelték egészen máig, nem szivárgott ki semmi. Ez valódi eredmény, gratulálok hozzá. Nem volt időm arra, hogy részteiben elolvassam, ám ahogy átfutottam, látom, nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, amely miatt támogatását élvezi majd frakciómnak, például a menekültügyi kérdések, a határőrizeti partvédelmi javaslat, az, hogy a kékkártyás rendszert életre akarják, új életre akarják lehelni, aztán a munka és élet közötti egyensúly, magánélet közötti egyensúly, aztán az, az anyasági szabadság, a külső képviselete az eurónak, mind-mind olyan pontok, amelyeket üdvözlünk, és bizonyal van még sok minden, ami, amit majd támogatni fogunk. Van egy pár dolog, ami hiányzik, viszont néhány kérdőjel is megrajzolható. Az egyik dolog, amit szívesen látnék, és amit kért is már a ház, amikor az, a terrorizmus elleni harc és a biztonság fejezetéről tárgyaltunk. Évek óta mondjuk, hogy egy átfogó, részletes értékelésre van szükség azon intézkedéseknek, amelyek már működésben vannak, hogy ezek mennyire hatékonyak, mennyire eredményesek. Ez része kell legyen a jobb jogalkotásnak, hogy megnézzük, mit, hogy működnek a már elfogadott jogszabályok aztán a horizontális diszkriminációs irányelv el, előremozítása és az általánosi szabályok holtpontról kimozdítása is fontos volna. Még egy dolog, amit kért már a parlament, és én magam is dolgozhattam rajta, legyen egy mechanizmus az alapjogok, a jogállamiság és demokratikus kormányzás ered, ellenőrzésére. És még egy dolog, a digitális napirenden kapcsolatos szavait üdvözlöm, már kérdés, hogy Ötinger úr szavait hogyan kell értelmeznem, mi szerint ahelyett, hogy egy nyílt, világra nyitott hálót építenénk, egy európai cloud és európai internet zárt entitását akarjuk kiépíteni. Szerintem ön nem osztja Ötinger özennézetei. Egy zárt szó ugyanánt, sok politikai témáról beszéltünk, ám a jobb jogalkotás szerintem nem arról szól, hogy mi az eredménye a politikai vitának, hanem magáról a folyamatról kell szóljon, és itt a bizottságnak több teendője volna. Említettem már az átláthatóságot, itt tényleg szükség van ugrásszerű változásra, mert még mindig a diplomaták e, és e, tisztviselők zárt ajtók mögötti tárgyalása az alapja a folyamatnak. Említettem a, a Safe Harbor és a Dieselgate botrányokat. A jogszabályok, jogszabályokodás minőségére is figyelnünk kell, magunkat is bírálva olykor elegem van abból, hogy elfogadunk jogszabályokat, amelyekről tudjuk, hogy nem állnak meg a joglábán, és végül is a bíróság elmeszeli őket később, Európai Bíróság. Úgyhogy lehet a folyamatról még sokat beszélni, végül is azt szeretném, ha a folyamatra koncentrálnánk inkább a jogalkotás folyamatára, mert végül is az eredményt illetően a politikai preferenciák fognak úgyis dönteni. Ennek nincs objektív mércéje, ám az, hogyan kezeljük magát a technikai jogalkotási folyamatot, arra figyelhetünk mindannyian. A GUE nevében Michels asszony kap szót. Tessék parancsoljon. Herr Präsident! Elnök úr! Juncker bizottsági elnök ma délelőtt a parlament előtt megrendítő és nyomatékos szavakat illettem a csődbe vezet csődbe ment menekült politikát. Helyes a bőgés oroszlán mondanánk mi, de hát mi a kérdés, mit kell tenni, és hol vannak még hiányosságok a beruházási program nem vezetett célra, és a szociális egyensúlytalanságok nagyon nagyok. Márpedig a szociális egyensúlytalanságok gyakran a rasszizmus melegágyai. A jó foglalkoztatás és regionális politikai célkitűzések a szociális vagy regionális integrációt szolgáló célkitűzések végezetül csak javítgatásként jelennek meg, hiszen az Európai Unió születési hibáit nem tudjuk kiküszömölni, és így a szabadság, egységesség és szolidaritás szép szavai csupán a preambulumokban és a vasárnapi beszédekben eh, hallhatók majd, de nem válnak valósággá. Sajnos mi úgy látjuk, hogy ezt az esélyt önök a bizottság részéről nem használták ki. Most pedig a zöldek nevében Lambert úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr, üdvözlöm Önt eh, itt nálunk. Eh, 2014 óta, de különösen idén a bizottság úgy viszonyul ehhez az igen fontos kérdéshez, a menekültek beáramlásához, hogy kellően magas célokat tűz ki, és komolyan veszi ezt a helyzetet. Legalábbis önök nem haboztak megerősíteni azt, amit korábban már elhatároztak. Ez egy olyan téma, ami aggasztja az európaiakat. Meghallgattam az ön javaslat csomagját. Ez látható abból is, hogy hány képviselő van jelen. Úgy vélem, hogy beszélni kellene a szociális dömpingről is. 2014-ben ön ezzel kampányolt, és ez egy létfontosságú kérdés az európaiak számára. A bizottság 2014 végén ősszel állt, fenn, állt fel, és egy év alatt semmit sem láttunk, semmilyen változást nem láttunk. De mégsem mondhatnám, hogy semmi sem történt. Az európai szemeszter keretében az ország specifikus ajánlások tovább gyengítik a kollektív tárgyalás helyzetét, tehát éppen, hogy súlyosbították a szociális dömping problémáját. Még mindig várjuk az ön legelső javaslatát arra, hogy újra rajzoljuk a térképet. Ami az adó botrányokat illeti, ott volt a LuxLeaks, és azóta egyetlen apró módosítás történt, az a, a határozatok átadására vonatkozó javaslat, amelyet a tanács alaposan felpuhított. Itt már nem látunk sem sürgősséget, sem pedig ambíciót. Az adózási és gazdasági területen ön szeretett volna jobb szabályozást megalkotni, de inkább a másik irányba haladunk. Ami az eurozónát illeti, ezt a tanács blokkolja, de hát mit várt ön egy olyan javaslattól, amely megfosztja a, a parlamentet és a tagállamokat a garanciáktól? Akár a gazdasági stabilizátor mindig önnek van, önöknek van kezdeményezési joga, hát ragadja meg mit vártunk valójában? Közegészségügy, környezetvédelem, a jogok betartása, a piac torzítás, tehát mindazok a témák, ahol a bizottság kompetens, az illetékes biztos azt mondta, hogy mi csak megfigyelünk, hagyjuk, hogy mindenki végezze a saját dolgát. Mindeközben pedig mi történik? Az autóipar egy tabu, és Németországban különösen erős ez az ágazat, és ahhoz nem szabad hozzányúlni. Kérem, hogy reagáljon gyorsabban és ambiciózusabban, és így tud majd a kihívásokkal szemben megállni. Köszönöm. Köszönjük az FDD nevében pedig Borelli képviselő Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság egy határozott jelzést akart adni a 2016-os program elfogadása érdekében, megmutatva, hogy nem hagyományosan dolgozik. Ugyanakkor a horizontális stratégiai megközelítéshez nem hagyományos munkára van szükség. A 2016-os munkaprogramból ugyanakkor fontos tanulságok levonhatóak. Többek között a görög válság tanulsága, a levonható 2015-ös évből, hiszen elterjedt a szegénység Görögországban, és úgy gondoljuk, hogy nem tehetünk úgy, hogy folytatjuk a hagyományok szerint. A líbiai, a szír válság hatalmas kihívások elé állított bennünket, és sürgős válaszokat tesz szükségesen. A Volkswagen botrány pedig arra hívja fel a figyelmet, figyelmet hogy jobban kell ellenőriznünk a nagy cégeket mi történik, hogyha eset mi történt volna, hogyha gyógyszereket vagy élelmiszerekkel bántak volna így, mint az autókkal. Jelentős fellépésre van szükség, és meg kell akadályoznunk, hogy a 2016-os évben ilyen hibákat kövessünk el. Előttünk tornyosol a TTIP, előttünk áll um, a um, éghajlatváltozási konferencia, ezekre választ kell adni. Úgy gondolom, hogy Brüsszel gyakran rövidlátó volt és képtelen volt megadni a megfelelő megoldásokat, eh, például a Kínával való megállapodás során sem. Megengedhetetlen az, hogy eh, a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy eh, egyes válaszokkal lehet szabályozni az egész piacot, Sokkal inkább arra van szükség, hogy határozottan lépjünk fel. Elveket kell hangoztatni, ugyanakkor egyetlen olyan ország van, csupán egyetlen olyan ország van, amely határozottan lépett volna fel. Szóval megfelelő feltételeket kell biztosítani. Az el, legutolsó Eurostat adatok azt mutatják, hogy négy eh, állampolgár, minden negyedik állampolgár szegénységben él. Mikrohitelekre van szükség, eh, és ezzel kell azt a jelzést adnunk, hogy Európa az autentikus értékeihez, a szolidaritás értékeihez tér vissza. Ez volna a 2016-os program célkitűzése. A Better Regulation hatalmas kihívást jelent, és a földrajzi különbségeket értelmezni kell, és mindennek meg kell jelennie a jogalkotói munkában, és úgy kell fellépni, hogy valóban előrelépéseket érjünk el. Köszönöm, hogy több időt kaptam. Most pedig az ELNF frakció nevében Salvini úr kap szót. Grazie, Presidente. Elnök úr, köszönöm szépen. Üres az ülésterem, ez arról árulkodik, hogy épp úgy, mint a központi bizottság a Szovjetunióban, az Európai Bizottság is más eh, földön, más bolygón él, sikerekről számolnak itt be, közben pedig semmit nem értek el. Sok száz millió bevételre van szüksége, és ezen közben már sok millió vagyunk Európában, és még egy országot be akarunk venni, aki pedig nem európai ország, Törökország. Törökország soha nem volt európai ország. Háborúk dúlnak a környékünkön, a közelünkben. Mit tervez a bizottság tenni az ISIS ellen? mit tervez tenni a menekültválság kapcsán. Aztán vannak az önpusztító orosz gazdasági szankció két milliárd eurót vesztett csupán Olaszország, ráadásul az ukrán válságot sem tudtunk megakadályozni. Szégyen, hogy Európa Olaszországtól és más tagállamoktól is áldozatokat kér, ugyanakkor pedig képtelen fellépni a bevándorlás jelensége ellen. a kínaiak látjuk, hogy újabb százezrével okozzák majd a munkanélkülieket Európában azáltal, hogy hamisítják a termékeket, importálnak, exportálnak, tisztességtelen versenyt biztosítanak számunkra. Ahogyha az utolsó védelmi intézkedéseket is lebontjuk, akkor mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, akkor Vietnámból termékek áramlanak majd be Európába, vagy pedig Tunéziából az olívaolaj ellenőrzés nélkül. Mit jelent ez? Elveszítjük a normákat, egyre több lesz a munkanélküli, és változni fog a politika, változott Lengyelországban, változni fog Angliában is. Minél hamarabb kilépünk az EU-ból, annál jobb lesz nekünk.

várom válaszukat. Köszönjük szépen, Morvai asszony. Most pedig megadom Timmermans úrnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az volt ma a legjobb hír, hogy Morvai asszony szeretett vezetőjének hívta Juncker urat. Azt hiszem, hogy ezt a kedves megjegyzést el is fogom majd mondani a bizottság többi tagjának. Másodszor, nagyon röviden, azt szeretném elmondani, hogy ez csak egy prezentáció, csak bemutattuk a munkaprogramot, ez nem is több, nem is kevesebb. Nagyon sok lehetőségünk lesz még később arra, hogy ennek a programnak minden egyes elemét megvitassuk, és én számítok ebben a parlamentre. Nem azért van szükségem önökre, hogy valamiről nyilatkozatokat tegyenek, nagy szavakat mondjanak, hanem hogy vizsgálják meg azokat a konkrét javaslatokat, amelyeket a bizottság tesz, és hogy ezzel kapcsolatban jussunk közös következtetésekre. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Úgy vélem, hogy a bizottság gyakran komolyabban veszi a parlamentet, mint némelyik szélső oldalon ülő képviselő itt a házban. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy amit teszünk, az összhangban legyen az önök prioritásaival, és hogy közös döntéseket hozzunk. Azt hiszem, hogy a Beckelsman alapítvány beszámolójában szerepelt, hadd idézzem ezt szó szerint, ma Európában 26 millió gyermeket és fiatalt fenyeget a szegénység és a társadalmi kirekesztés. Azt kellene, hogy ez irányítsa a mi munkánkat, és vezesse minket konkrét intézkedések meghozására. Tudják, hogy milyen sok fiatal munkanélküli az unió országaiban? Ezért akarunk lehetőségeket teremteni a digitális egységes piacon, a belső piacon, ezért szeretnénk gondoskodni arról, hogy az emberek ne lássák a szabad mozgás jogában a saját társadalmi pozíciójukra leselkedő veszélyt. És ezért kell olyan javaslatokat hoznunk, amelyek az európai polgárok jobb szociális védelméhez vezetnek majd természetesen csak az unió hatáskörének a határaim belül. És igen, mindig vannak olyan területek, ahol jobban is teljesíthetnénk, ezért jöttünk el önökhöz, hogy erről közösen elgondolkodjunk. De hadd mondjak még valamit. Jelenleg önökkel és a tanácssal is nagyon intenzíven vitatkozunk. Guy Verhofstadt képviseli az Európai Parlamentet, és azon dolgozunk, hogy jobb jogszabályokat alkothassunk közösen. És olyan együttműködést szeretnénk létrehozni három intézmény között, ami egyértelműen jelzi majd, hogy megértettük a polgárok igényeit. Jobb jogszabályokat akarunk alkotni, hogy megelőzzük a hibákat, és ahogy Intfeld asszony is mondta, néha úgy hozunk döntéseket, hogy pontosan tudjuk, hogy ugyanezek jó döntések, mert kompromisszumokat képviselnek, de mégsem jók, mert a tagállamokban a polgárok és a vállalkozások megszenvedik ezt, és végül a bíróságnak korrigálnia kell. Előzzük ezt meg, alkossunk részletes hatástanulmányokat, mielőtt meghoznánk egy intézkedést, hogy a vállalkozásainknak kevesebb bürokráciával kelljen megküzdenie. Ez a bizottság álláspontja, és természetesen szükség van arra, hogy cselekedjünk. Közös történelmünk egyik olyan pillanata ez, amikor az európai projekt nagy kihívás előtt áll a gazdasági, a pénzügyi válság, a menekült válság, nemzetközi fenyegetések, a válság, környezetvédelmi, biztonsági válság, itt minden összeadódik, és az európaiak megélhetését fenyegeti. A bizottsági munkaprogram egy szélesebb körű válasznak a része, amelyel reagálni tudunk erre a kihívásra, de a három intézmény közötti együttműködés nélkül nem lehet hatásos ez a program. És elnök úr, hadd ismételjem el még egyszer, hogy a bizottság készen el arra, hogy szorosan együttműködjön az Európai Parlamenttel, hogy amit megalkotunk, az az európai polgárok javára váljon. Köszönöm. Köszönjük szépen Timmermans úr, ezzel ezt a vitát lezárjuk.